és így sokkal hosszabb távú kérdésekkel is foglalkoztunk majd, például a 2030-as kérdésekkel. Köszönöm szépen, Hedegard biztos asszony, ezzel ezt a vitapontot lezárjuk, és áttérünk a következő napi rendi pontra, az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségre vonatkozó engedélyezett állítások. Az állásfoglási indítvány szerzője nem kért szót, éppen ezért a frakciók képviselői kapnak lehetőséget. Először Zommer asszony. Parancsoljon, köszönöm szépen. A Health Claims rendelet 2006 óta van hatályban, ez egy vég nélküli történet. Egészen a mai napig nem valósult meg, még mindig hiányoznak a tápértek profilok, hiszen egy olyan koncepcióról van szó, amely tudományos szempontból nem megvalósítható, az EFSA ezt fontosan elmondta, elmondta, a parlament nagy része is csatlakozott ehhez, viszont a tápérték profilokról döntés született, az Európai Bizottság, a DG, eh, az értékes DG is ehhez ragaszkodott. Miért nem működnek ezek a profilok, hiszen az élelmiszereket nem lehet jó vagy rossz élelmiszerekre osztani, csak jó vagy kevésbé jó táplálkozásról beszélhetünk, ez életmódról, és senki nem e, táplálkozik senki egyetlen egy élelmiszerrel egész nap, éppen ezért nincs értelme annak, hogy az egyes élelmiszereket értékeljük, és ezt a keresztény demokrata néppárti frakció mindig is képviselte a bizottság, önkényesen szeretne egy alkalmazást bevezetni a health claim esetében, és a bizottság így próbálja meg az egyes termékek esetében a tápérték profilokat úgymond a kapunk keresztül behozni. A cukornak a küszöbérték, mint kiinduló szempont már jelenthet ilyen profilt, és a bizottság ezzel jogellenesen cselekszik, hiszen ignorálja a jogi szempontból elfogadható eljárásmód, ahogy ezt a rendelet negyedik cikkén rögzít is a health krémekről. Én úgy érzem, hogy a bizottság eh, javaslata nem megfelelő, a házkrémek témájában nem fogadható el az, hogy a kiskapon keresztül minden egyes termék esetében eh, tapéti profilok eh, kerülnek alkalmazásra. Nem ez a célja a rendeletnek. Hogyha a bizottságnak ezt sikerül elő, elérnie, akkor el tudjuk fogadni a koncepciót, de ez nem elfogadható, hogy az EFSA és a tanács ellenében a bizottsági tisztviselők azt mondják, hogy nem érdekli őket, eh, amit a tudósok mondanak, eh, és a kutatók, hanem saját profilokat hoznak létre. Én nem támogatom azt, hogy az emberek eh, túl sok cukrot egyenek, például reklámmal is megszakítják a hozzászólót. Köszönöm, mondja az elnök Sáde Móze asszony között két percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, az EPP frakció részéről Zomer asszony azt kéri, hogy ne legyenek ilyen egészségre vonatkozó állítások az élelmiszereken mi mindenképpen szeretnénk, hogyha lennének ilyen útmutatások, hogyha Zomer mondja, hogy az EPP-t követnénk, akkor pont ellentétes eredményre jutnánk, mint ami kívánatos a szupermarketekben azt lehetne mondani egy csokoládéra mondjuk, hogy az jó az agynak, az agyműködést segíti, nem szerepelne rajta az összetétel. Ez megint csak a nagy multicégeket hozná kedvezőbb helyzetbe, a nestlé és társait, és ez semmiképpen nem lenne jó az állampolgárok számára. Úgy gondolom, hogy el kell kerülni a zavart, és nagyon fontos, hogy minél kevesebb ilyen egészségre vonatkozó állítás szerepeljen a termékeken. A bizottság azt nem kéri, hogy mondjuk a túlzott cukortartalomra vonatkozó negatív jelzések eltűnjenek, hiszen a rákos vagy diabéteses megbetegedések, a kardiovaszkuláris megbetegedések esetében ez nagyon fontos lehet. Úgy gondolom, hogy az állampolgároknak tudniuk kell, hogy mi az egészséges és mi a nem egészséges. Én úgy gondolom, hogy pont az ellen tétét akarjuk annak, amit az EPP, vagyis, hogy a tápértékről semmilyen információ ne szerepeljen szerintük. Köszönöm szépen, Sájda Mózek kollégám, és Luther kolléga két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság készített egy javaslatot, egy nagyon kis korlátozással, amely az egészségi információkat illeti, és azt gondolom, hogy nehéz ennek megvalósítása. A kérdés a következő. A tagországoknak saját rendszerük van nagyon gyakran, és azt gondolom, hogy itt van egy többség, aki úgy gondolja, hogyha például egy spagetti csomagoláson az áll, hogy a szénhidrát hozzájárulnak ahhoz, hogy támogatják a normál agyműködést, akkor nem tudom, hogy itt létezhet egy normál standard Európában, amely előírná azt, hogy milyen magasnak kell lennie a szénhidrát tartalomnak. Azt gondolom, hogy a bizottságnak, a parlamentnek és a miniszterek tanácsának vállalniuk kell a felelősségüket. Nincs értelme annak, hogyha olyan eh, egészségügyi információk szerepelnek az élelmiszerek, amelyeknek nincsen értelme. Itt van előttünk ez a javaslat, és azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az állítások, az információk pontosan le kell, hogy írják azt, hogy hol tartalmaznak az élelmiszerek cukrot, mely élelmiszerek tartalmaznak cukrot. Úgy tűnik, mintha egy teljes tilalmat szeretnénk bevezetni, és ez nem igaz. Azt gondolom, nem tudjuk pontosan azt, hogy egy ilyen típusú folyamat lezárulhat-e valaha, illetve hogy nem vezette ahhoz, hogy az ilyen típusú információk, amelyek megjelennek a termékeken, csak eh, például abszurdabbá válnak. Azt gondolom, hogy a lakosság többsége és a kormányok többsége minden bizonyal azt fogják képviselni, hogy ilyen előírásokat nem kell készítenünk a táplálkozás szempontjából. Tehát olyan esetekben, ha szeretnénk azt, hogy a lakosság nagyobb mértékben legyen magához ilyen élelmiszereket, azt fel kell tüntetni. Köszönöm, Slüter kolléga, a frakció képviselője után átérünk a spontán felszólásokra. Megint is először parancsoljam. Briefly, Chairman. Rövid leszek, elnök úr, elmondhatom, hogy igazából ilyen vita után nincs is kedvem enni már, mert az élelmiszerekről folytatott viták mindig összezavarják az embert. Egyetértek az előttem szólóval, nem szabad, hogy nevetséges címkék legyenek az élelmiszeren, pedig néha ez fordul elő. Egyértelmű az, hogy az állampolgárok egyre inkább összezavarodottak, pedig nagyon sok plusz információ van, és ebből nagyon nagy a zavar, hogy mi az egészséges életmód, mi az egészséges étrend. Úgy gondolom, hogy néha kiemelnek egy élelmiszert, amely egészségesnek tartanak, és ez elriasztja az embereket. Óvatosan kell bánnunk a fogyasztónak adott információkkal, és egyértelmű, hogy az a legjobb, amit a nagymamák is mondtak nekünk, minden, amit szeretünk, abból egy kicsit mindig jó, és a e, variáció az élet sava borsa. Elnök, köszönöm szépen! Kallenbach kollega az utolsó, a spontán felszólalás. Köszönöm szépen, csak támogatni szeretném azt, vagy szeretném hangsúlyozni azt, hogy miért vezetünk be az egészségügyi állatásokat. Azért, hogy ne zavarjuk össze a fogyasztókat, hanem biztonságot adjunk nekik, hogyha egy élelmiszercsoporton egészségügyi állítás van, akkor azon termék esetében tudományosan bizonyította azt, hogy ez egészséges és ö, megfelelő hatással ját. tehát az előttem szólókhoz csak csatlakozni tudok. Köszönöm szépen Kaldenbach eh, asszonynak, és hidegelt eh, biztos a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Bors eh, biztos nevében szeretném ismertetni a bizottság álláspontját ezzel kapcsolatban. A, a bizottság azt javasolta, hogy a szénhidrátok esetében a komplex eh, szénhidrátokat tartalmazó élelmiszerek esetében eh, egy eh, állításra korlátozta a címkéket. A cukorcsomagoláson illetve a hozzáadott cukrot tartalmazókon, kekszek, sütemények nem lehet feltüntetni egészséges megerülést. Pillanatnyilag a cukortartalom bármilyen megerülése nélkül kerülhetnek a piacra ezek a termékek. de a végső döntésig ez így is fog maradni. A bizottságnak ezért fontos a javaslata a korlátozásról. A bizottság azt is javasolja, hogy az egészségre vonatkozó megerüléseket szigorúan kell az, a nemzeti hatóságoknak ellenőrizniük a tagállamokkal nagyon széles körűen megvitattuk ezt a kérdést, és majdnem egyhangú vélemény alakult ki. A hozzáadott cukrot tartalmazó termékek beengedése egyfajta promóciót jelentene. nagyon eltérnek a vélemények a, az Európai Parlamentben. Az ENVIS egy, tagjainak egy része szerint a bizottság túllépte hatáskörét, Másfelől az európai képviselők egy másik csoportja azért támogatja az állásfoglalás tervezetet, mert szerintük félrevezető a szabályozás, és a cukor evést ösztönzi. a rendelet szigorú feltételekhez kötné tehát az egészségre vonatkozó címkézést, Ezt azonban a képviselők egy csoportja elveti, így megmaradnának a piacon azok a termékek, amelyek egészségesnek állítják magukat. Bocs biztos, és az egész bizottság azt kéri, hogy ne támogassák ezt az opciót, mi szerint ugyanilyen egészségre vonatkozó állítások szerepelhetnének a jövőben is. Köszönöm szépen Hidegát biztos asszonynak. benyújtották az NV részéről az ide vonatkozó állásrólást is, a vitát lezárjuk.